de nagyon fontos volt ez Európa szabadsága szempontjából, és különösen a, a Nobel békedi miatt is fontos emlékeznünk erről, megemlékeznünk erről a napról. Köszönöm, elnök úr! Hát- Ügyrendi felszólalás, Szilvesztris úr, parancsoljon. Solo, solo 5 secondi, nelle numerose mail... Csak öt másodpercet veszek igénybe. Sok e-mail érkezett, amelyen meghívtak bennünket, hogy itt legyünk ezen a fényképezkedésen. Ön elmondta,